Kollégák, folytatjuk az ülést, a munkát, egy napi rendi felszólalásunk van. Epping úr, parancsoljon! Köszönöm, elnök úr, szeretném felhívni a figyelmét egy korrupciós ügyre cseh David Dratt úr letartóztatták, aki egyébként korábban egészségügyminiszter volt. Mm infragranti 7 millió korona átvétele közben kapták rajta, többeket le tartóztattak, és érdekes módon közösségi pénzekről van szó, uniós pénzekről. Jó tájékozott forrásokból azt olvashatjuk az újságban, hogy 13 millió koronáról van szó, több mint egy millió eurót találtak a világának a padlója alatt. Órási botrányt kavart ez a cseh köztársaságban, és mivel közpénzekről van szó, európai pénzekről, szeretnék kérni, megkérni önt, hogy kérje meg az Európai Bizottságot, hogy számolják be arról, hogy mi történik Csehországban, hová tűntek az uniós pénzek. Hiszen a közvéleménynek el kell számolnunk kemény, fájó kérdésekre kell válaszolnunk, ezért <clears throat> ez egy ténybeli kérdés, ezt a következő ülésünk napirendjére tűzni mindenképpen kívánatos lenne. Köszönöm. Köszönjük szépen a kedves kollégának. Felhívta a figyelmet a sajtóértesülésekre. van -e ezzel kapcsolatos hozzászólás, de tekintettel arra, hogy hosszú napirendünk, kérem legyenek rövidek. Kolléganő, parancsoljon, öné a szó. Já jsem jenom chtěla tady stručně reagovat eh, v současné době. Csak röviden szeretnék reagálni az elhangzottakra. Rát úr, a cseh parlament képviselője, őt letartóztatták eh, korrupciós vádak miatt. Úgy gondolom azonban, hogy nagyon kényes ügy ez. Abban a pillanatban, amikor egy képviselőt letartóztatnak, a média azonnal reagál és tudósít erről. A jövő héten kerül sor majd a bírósági tárgyalásra. Én azt gondolom, hogy ez olyan eset lesz, amelyet meg kell vizsgálnunk. Ja, üdvözlően, Herr Kollege Pieper. Piper kolléga, parancsoljon. Azt, az Elnök úr, Kérem, hogy kezdjünk neki a szavazásnak, mert de rengeteg mindennek kell foglalkoznunk, és kérem, hogy ezen ha ugyanilyen fontos dolgokat később tárgyaljuk, és tényleg most már ugorjunk neki a szavazásnak. Köszönöm, én ugyanezt akartam javasolni, hogy végre csapjunk a lovak közé, lássunk neki a szavazásnak, de az említett ügyet természetesen a cseh ügyet napra előtt Gajer úr, nem is akarom elhúzni ezt az ügyet, és nem is a cseh ügyen akarok foglalkozni, hanem egy általános megjegyzésem volna. Némileg informális keretek között beszéltünk már egyszer arról, hogy a Piper kolléga által benyújtott módosítók von úr véleményével kapcsolatosan hogy ezek vajon mind alkalmasak-e arra, hogy szavazzunk róluk a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban. Tudomásul veszem, hogy a regionális politika káért felelős szakbizottság képviselője is úgy gondolja, hogy Piper kolléga nem, nem minden módosítója tesz eleget azon kritériumoknak, amelyek lehetővé tennek, hogy egy kont vélemény mit módosítsanak vele. Természetesen minden képviselőnek joga van módosítókat benyújtani. Látjuk ezt a Marinescu jelentés kapcsán is, amelyet ugye levettünk most a napirendről. Sokszor olyan kollégák jelentkeznek módosítókkal, akiket még soha nem is láttunk itt a szakbizottságban. Joguk ez, hogy így járjanak el, de kérdés, hogy minden módosító tartalmilag összeegyeztethető minden egyes jelentéssel vagy véleménnyel. Vannak olyan módosítók, amelyek esetében megállapítható, hogy illenek az adott jelentéshez, vannak, amelyek nem megállapítható, hogy nem, és mindig van egy köztes terület. Fontos, hogy ezt a köztes területet, ezt a szürke zónát ö, valamilyen módon kezeljük. Csak szerettem volna felhívni a figyelmet arra, hogy Hübner asszony megjegyzéseit, illetve módosításait, amelyeket megküldött ma reggel teljes mértékben támogatni tudjuk, és a koordinátorok körében mindenképpen meg kell beszélnünk azt, hogy hogyan tudjunk olyan eljárást találni, kialakítani, amelynek keretében biztosítható, hogy a kontszakbizottság valóban olyan ügyekkel foglalkozon, amelyek az ő illetékességébe tartoznak. Kérném, hogy a kollégák ezt, mindezt vegyék figyelembe a szavazásuk során. Elnök, két dolgot szeretnék mondani. Epping kollégának szeretném mondani, hogy megvizsgáljuk majd a tényállást, most pedig, ami a szavazást illeti, illetve a napirende kapcsolatos megjegyzések, elnökként a regi szakbizottság elnökének, Danuta Hübnernek az írásos levelét mindenkinek továbbítottam. A levélben az áll, hogy nem minden módosító, illetve nem minden téma tartozik feltétlenül koncakbizottság illetékességébe, amelyekről itt most szó van. Többször is beszéltünk már arról, hogy esetleg a regé vagy más szakbizottságok a mi illetékességünkbe beavatkoznak, ilyen például a KKV-k támogatásáról szóló külön jelentés esete. És tegnap szakbizottsági elnökként felszólítottak engem arra, hogy a regével szemben mindenképpen védjem meg az érdekeinket. Másodszor azt gondolom, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság mindenütt, ahol az Európai Unió pénzügyi érdekeiről van szó, véleményt fogalmazhat meg, és véleményt is kell, hogy megfogalmazzon. Emellett mindenképpen sikra fogok szállni, mert itt a parlamentben az a tendencia tapasztalható, hogy mi Költségvetés Ellenőrzési Bizottságként csak egy utólagos költségvetés ellenőrzést végezhetünk, de ez nem felel meg a mandátumunknak, úgy gondolom, és nem szabad saját magunkat korlátoznunk. Azonban az elnökök értekezletében is, illetve a szakbizottsági elnökök értekezletén is tapasztalható, hogy van egy ilyen jellegű konfliktus. Korábban ezt nem éleztük ki, ami az 50-es, 51-es cikket illeti például, most tulajdonképpen az egyes módosítókat meg kellene vizsgálnunk arra vonatkozóan, hogy van-e pénzügyi kihatásuk, avagy sem. De hát a regionális ügyeknek is sokszor, illetve a regiben kezelt kérdéseknek is sokszor van pénzügyi vetülete, például ami az abszorpciót illeti. Ha megnézzük például az 53-as cikket, akkor mi itt a szakbizottsági elnökség részéről nem igazán látjuk, hogy miért is ne esne a szakbizottságunk illetékességébe ezen módosítók tartalma. Sokkal inkább politikai kérdésről van itt szó. Szerintünk erről szavazni kell. Kezdhetünk itt most egy vitát arról, hogy mely módosítókról szavazzunk, avagy semmilyen elvek alapján, de én úgy gondolom, hogy azokról a módosítókról, amelyek politikai értékeléssel függnek össze, és valamilyen módon mégis az illetékességünk tartoznak, azokról szavazzunk, és utána majd a regének közvetítjük a véleményünket. Ugye a regi az illetékes szakbizottság. Én semmiképpen nem kérdőjelezném meg azt, hogy a regi az illetékes szakbizottság, az övé az utolsó szó továbbra is ebben a dossziéban. Ez a véleményem, Piper kolléga? Nem akarok vitát kezdeményezni erről, csak mondanám Geyer kollégának, hogy értem, hogy miről beszél. Egyik-másik módosító esetében én sem voltam biztos abban, hogy a szakbizottság titkársága megvizsgálta-e vajon. És a fairness kedvéért mondom, múlt héten van jelentéstevőnek azt a javaslatot tettük, hogy a különösen kényes területeket szűrje ki, és ezután folytassunk erről bilaterális egyeztetéseket. Mi készen álltunk arra, hogy egyik-másik módosítót visszavonjuk, és utána azt a választ kaptuk, hogy illetve azt a választ kaptam, hogy egyik módosítom se felel meg a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság kritériumainak. Hát egy ilyen válaszsal nem tudok mit kezdeni. Elnök? Úgy látom, más nem szeretne hozzászólni, akkor kezdhetjük is a szavazást. Elsőként a von jelentésről szavazunk, 12-es napi rendi pont. Steige die Abstimmung ein. Kezdjük is a szavazást, kettes cikk. 32-es módosító, ki van mellette, kérem emelje fel a kezét, ki mellette van, ki van ellene. Tartózkodás. Ellen, elektronikusan ellenőrizzük a 32-es módosítót. 32-es módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Nem? Jó. Okay. Ja, ja. Äh, es ist. Äh egy kicsit gyors voltam, elkapkodtam a dolgot, nem tudom. Mindenki szavazott? Jó, rendben. Tehát, Tizenöten mellette, tizenegyen ellene, senki nem tartózkodott, elfogadtuk. 33-as módosító, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os módosító. 35-ös, javítja magát az elnök, ki van a 35-ös mellett? Ellene? Tartózkodás? Akkor ezt elfogadtuk. 36-os módosító mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 37-es módosító mellette? Ellene? Ellenőrizzük elektronikusan a 37-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. It's closed. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 38-as módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 19-es módosító, mellette, ellene, tartózkodik, nem világos, ellenőrizzük elektronikusan a 19-es módosítót. Megnyitom az elektronikus szavazást a 19-es módosítóval kapcsolatosan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Na, mégis világos volt az eredmény, elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 43-ast, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? A szocialistáknál egyel több szavazatot adtak le. <laughs> also im elektronischen System. Az elektromos, elektronikus rendszer azt mutatja, hogy egyel több szocialista szavazat érkezett be. Rendben. Akkor most lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 44-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, Elektronikusan ellenőrizzük a 44-es módosítót is, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Most egyel kevesebb képviselő szavazott, mint korábban. Lezárom az elektronikus szavazást. Elutasítottuk 13-13 arányban, 45-ös módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 48-as mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikusan a 48-as módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szocialistáknál megint egyel több szavazat van. Bocsánat, egyel több van. Most egyel keve, kettővel kevesebb, most egyel kevesebb van, mint kellene. Talán tisztázhatnák a szocialisták, hogy ki szavaz. Jó, most ki, kihúztam a szavazókártyámat, én nem szavazok. Iváló? Okay. Jetzt ist okay? Most rendben van? Kálfin úr, ön szeretne szavazni a továbbiakban? Jó. Akkor most lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót, 16-an mellette, 10 ellenek, ketten tartózkodtak. 21-es módosítunk a következő, mellette ki van? 21-es mellett, ellene? Ki tartózkodik? Ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a 21-es módosítóról. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es módosító mellette? Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. 50-es módosító mellette? Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. 51-es módosító mellette, ellene, nem világos, ellenőrizzük elektronikusan az 51-es módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, ez sem volt világos, Elektronikusan ellenőrizzük az 52-es módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 54-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük az 54-es módosítót. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 55-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 56-os és 57-es módosító, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elektronikusan ellenőrizzük az 56-os, 57-es módosítókat, megnyitom a szavazást. 56-57-esről van szó, Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 22-es okafogyott, egyes módosítót visszavonták, 58-as módosító szintén okafogyott, hogyha az egyest elfogadjuk, és az egyest meg visszavonták, akkor szavazunk az 58-asról. Mellette ki van? Ellene ki van? Kitartózkodik? Elfogadtuk. Kettes módosító ki van mellette? Ellene? Kitartózkodik? Elfogadtuk. Hármas ki van mellette? Ki van ellene? Kitartózkodik? Elfogadtuk. Négyes mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 59-es mellette? Ellene? Tartózkodás? éppen hogy talán, de elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Lezárom tehát. Elfogadtuk. 60-as módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os módosító mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezt is. 63-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan a 64-es módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 65-ös módosító mellette ki van? 65-ös, tehát ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 66-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 67-es módosító mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 72-es mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, ezért a 73-ast ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 74-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 27-es mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, nem világos az eredmény, elektronikusan ellenőrizzük a 76-os módosítót. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 77-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as módosító és 24-es, sőt 25-ös is. Nem, ezekről külön kell szavaznunk. 23-as módosító. 23-as ki van mellette, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös módosító mellette, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. 78-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 79-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Az ötöst visszavonták, a hatost úgy szintén, a 80-assal folytatjuk, mellette ki van, ellene ki van. Ki tartózkodik, elektronikusan ellenőrizzük a 80-as módosítót. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást, világosan elfogadtuk, elnézést kérek. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 81-es módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a 81-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 8-ast visszavonták, a 9-est úgy szintén, 82-es módosító, ki van mellette, kérem emelje a kezét, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 10-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 83-as módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 14-est visszavonták, a 84-es a következő, mellette ki van, ellene, ki tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan a 84-es módosító eredményét. Lezárom a szavazást. 18-an mellette, 10 ellene, tehát elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 17-es módosító, mellette ki van, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szavazunk a véleménytervezetről, elektronikusan szavazunk róla. Megnyitom a szavazást. Minden kolléga szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 17-en mellette, 11-en ellene, akkor elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Szeretne felszólalni a jelentéstevő? Nem. Nem szeretne. Akkor folytatjuk a szavazást. Köszönjük szépen a titkárságnak is ehelyütt. A következő napirendi pontunkra térünk rá. Jens Geyer kolléga jelentéséről van szó, kezdjük is a szavazást. Hatos módosító, Gájer jelentés, van szó, hatos módosító, ki van mellette, kérem emelje a kezét, ki van ellene, ki tartózkodik, elektronikusan ellenőrizzük a hatos módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Egyes kompromisszum. Ki van mellette? Kérem emelje a kezét, aki mellette, ki van ellene. Tartózkodás. Akkor ezt elfogadtuk. Hetes módosító okafogyottá válik, a 20-as is, a 8-assal folytatjuk, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadva, 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenegyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkettes módosító mellette, ellene, tartózkodás nem egészen világos, az eredmény, ezért elektronikusan ellenőrizzük a 12-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 13-an, mellette 12-en ellene. Szoros volt az eredmény, tehát ez volt ugye a 12-es módosító. 21-es módosító oka fogyott, a 22-es is, a 13-as a következő, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 14-es módosító, ki van mellette, kérem emelje a kezét, ellene ki van, ki tartózkodik. Ez nem világos, tehát ellenőrizzük elektronikusan a 14-es módosító eredményét. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as módosító ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös okafogyott, 16-os mellett ki van, ki van ellene. Tartózkodás, elektronikusan ere, ellenőrizzük a 16-ost. Megnyitom a szavazást. Minden kolléga szavazott? Akkor lezárom a szavazást, elfogadtuk egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A 17-es oka fogyott, a 2-es úgy szintén, a 18-as is, a 3-assal folytatjuk, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 4-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, ellenőrizzük tehát a négyes módosító eredményét, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 19-es módosító, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva. 5-ös módosító, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. A záró szavazáshoz érkeztünk, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Világos, az eredmény, elfogadtuk. Gratulálunk Jens Geiernek. És rátérünk a következő napi rendi pontra, Tízes, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, jelentéstevőnk Jorgó Hecimerkakis. Kezdjük is a szavazást. Hetes cikk, hármas bekezdés, 15-ös módosító. Mellette ki van, ellene ki van. Tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 15-ös módosítóról. Lezárom a szavazást.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 tartózkodás, elfogadtuk. Tízes a szocialisták külön szavazást kértek. Az első részről szavazunk, ki van az első rész mellett, ki van ellene, ki tartózkodik, ezt elfogadtuk. A második részt ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes módosító, okafogyott, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás nem világos, a kettes módosítót ezért elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 14-es módosító ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. A zárószavazáshoz érkeztünk, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást és le is zárom. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen mindenkinek. A következő az Európai Társadalmi Szociális Alapról szóló véleménytervezet. Katalin Szori Niván kolléga jelentése kettes módosítóval kezdjük. Ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. A négyest visszavonták, ötös, ki támogatja az ötöst, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, egy pillanat, mondja az elnök, Az ötöst elfogadtuk, így tehát Mindkettő, a hetes is és a nyolcas as is okafogyott. Elnézi, a hetes nyolcasot együtt szavazunk mégis. Mellette ki van, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kilences módosító. Ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadva a tízest visszavonták, tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikus tizenegyes módosítót. Lezárom az elektronikus szavazást, elfogadtuk. 12 és 13, együtt szavazunk róluk, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük a 12-13-asról szóló szavazás eredményét, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést. 14-es módosítót kitámogatja. Ellene ki van. Ki tartózkodik. Elfogadtuk. 15, 16. Mellette ki van ellenük ki van, ki tartózkodik, elfogadtuk. 17-es, 18-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És az egyes módosító mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás, a végszavazáshoz vagy zárószavazáshoz érkeztünk, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen mindenkinek. Ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot. A következő a 2013-as költségvetésről szóló mandátum. Christopher Fjellner a jelentéstevő az egyes módosító mellett ki van, ki van ellene, ki tartózkodik. Ezt elfogadtuk, és Szavazunk a véleményről, mint egészről elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Zajlik a szavazás folyamatosan. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. És elfogadtuk a véleménytervezetet. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Ezt is lezártuk tehát. Iljana Ivanova jelentéséhez érkeztünk az innovatív pénzügyi eszközökről, a következő több éves pénzügyi kerete összefüggésben egyes módosító. Ki támogatja az egyes módosítót, kérem emelje a kezét ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas módosító, igen, hármas módosító. Ki van mellette? ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük a nyolcas módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. Világosan elutasítottuk. Kilences módosító mellette ki van. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Világos eredmény született. Gratulálunk. Iliana Ivanova jelentéstevőnek, köszönöm szépen mindenkinek. Ezzel a mai szavazásunk végére érkeztünk. Köszönöm szépen mindenkinek a fegyelmezett munkát, az idővel is jól állunk, és akkor rá is térünk a következő napi rendi pontunkra, Kont Bizottság küldöttsége Spanyolországba. Átugrottam valamit? Tehát a Kont Bizottság küldöttsége Spanyolországba, ez áll az én napi rendemen, de lehet, hogy valamit átugrottam. Uh-huh. Ja, ja. Der spezielle Bericht über die äh, Fischerei. Valóban. A halászatról szóló külön jelentés a következő napi rendi pontunk. Illetve mégsem a spanyolországi küldöttségi utazásról szóló jelentés a következő. rendi pontunk egy új kormány van Spanyolországban, amely nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az európai szemeszter rendelkezéseinek megfeleljen, ami a költségvetési konszolidációt illeti, ugyanakkor az uniós pénzek felhasználására vonatkozó és vizsgálódás történt. Többször is felmerült, hogy jobban meg kell néznünk, hogyan költik el a pénzeket. Érdekes együttműködés alakult ki a delegáció tagjaival, a titkársággal, a bizottsággal, most pedig vitára bocsátom ezt a napi rendi pontot. A delegáció vezető Derek van. Szeretne a kollégák közül valaki a spanyolországi küldöttségi utazásra kapcsolatosan felszólalni? Úgy tűnik, senkinek nincs mondandója. Mégis, Ayala Sender kolléganő, parancsoljon! if you would like to take the floor, please. Ines, tiéd a szó, ha szeretném mondani valamit. Sí. No problem. Okay, Ines, sí. Sure. Um, sí, gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Csak mindösszesen a következőket szeretném felvetni, megkérdezni. Látom programban, hogy Garriga Poyedo úr is szerepel a küldöttség tagjai között, de milyen kapacitásban, hiszen vannak mások, akiket érdekel. Ő például nem a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság tagja, kóten kívüli, tehát mi van azokkal, akik e- most egyszer, egyszer szeretnének egy-egy ülésen részt venni, Salvador Cariga azért jön, mert spanyol és érdeklődik a téma iránt, vagy milyen eh, pontosan milyen módon vesz részt, hiszen vannak nyilván a környékről származó kollégák, akik hasonló módon részt vennének a programban. A programtervezet értelmében a, az autonóm régió minisztereivel, illetve vezetőivel, az uniós pénzekért felelős szakértőket találkozunk. Megerősítették a spanyol részről is ezeket a megbeszéléseket? Egyben rámutatnék elnök úr arra is, hogy a központi kormányzat, a szövetségi kormányzat, ha úgy tetszik, hogy a németek is értsék, új, de az autonóm régiók esetében nem mindenhol változott a kormányzat. Valencia esetében például ugyanazon párt kezében maradt az irányítás. Ez egy visszatérő probléma egyébként. A szigletékes miniszter nyilatkozata kapcsán újra és újra felmerül az a probléma, hogy a régió és a központi kormányzat közötti problémák keresztüzébe kerülhetünk igen könnyen. Végezetül tervezünk egy ülést az Alicante-i ügynökségnél dolgozók lennek. pontosan mi az értelme? A számbevőszék különösebb problémát az Alicante-i ügynökséggel kapcsolatban a belső piaci harmonizációs hivatal munkájával kapcsolatban nem vetettek föl problémákat, akkor minek megyünk mi oda. Köszönöm szépen, azt hiszem az első kérdés egyszerűen megválaszolható. A delegáció tagjait, illetve a küldöttség tagjait megállapítottuk, és a rendelkezésre álló dokumentumokban benne is áll a lista. Úgy döntöttünk a szakbizottságban, hogy Derek Vaughan a delegáció vezető. a különböző frakciók tagjait, küldötteit is megállapítottuk. Én csak 19-én tudok ott lenni, Madridban. A régióban nem tudok elutazni, mert vissza kell térnem Brüsszelbe. Továbbá kvótán felül a látogatás célpontját, célpontjául szolgáló ország képviselői is részt vehetnek az utazáson, tehát hogyha a spanyol kollégák közül valaki még el szeretne utazni, erre van lehetőség, de ha esetleg rosszul tudom, akkor kérem a titkárság javítson ki. Én legalábbis úgy tudom, hogy ők elutazhatnak kvótán felül. A következő kérdésre az Alicantei ügynökséggel kapcsolatosan nem tudok válaszolni. Előzőleg beszéltünk már erről, megpróbálom majd tisztázni a kérdést, de ha ön esetleg tud válaszolni, igen, ha szeretne, akkor... Mm. Okay. So it was, uh, also es war eine, eine Forderung. Tehát két kolléga, Rübi kolléga és Deutsch Tamás kolléga kérték, hogy látogassunk el az Alicante-i ügynökséghez. Ez mindenképpen a lehetőségeken belül van, tehát van erre lehetőség, és hogyha nincsen negatív megjegyzés ezzel kapcsolatosan, akkor nyilvánvalóan ez akár egy jó gyakorlatra is példa lehet. Jó helyben nem csak a problémás ügyekkel foglalkozni, hanem megnézni a jól működő dolgokat is. Gajer úr, majd Gressle asszony szeretne felszólalni. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer röviden reagálnék a delegáció összetételére, valamint Poédo kolléga megjegyzésére tavaly vagy tavaly előtt, nem vagyok egészen biztos mikor, delegációs utazást szerveztünk az olasz országi földrengés sújtotta területre. Voltak olyan képviselők, akik sem teljes jogú tagként, sem póttaként nem vesznek részt a bizottság munkájában. Mi azonban egyetértettünk abban, hogy elutazhatnak, a koordinátorok közötti vita során, azonban végül úgy döntöttünk, hogy mégsem utazhatnak el, ugyanis adott esetben a delegáció úgy dönthet, hogy nem a regionális hatóságok szája íze szerint ítéli meg a helyzetet, ez adott esetben problémákat szülhet. Én jónak tartottam ezt az eljárást, és a Költségvetés ellenőrzési szakbizottsághoz nem tartozó, de a program iránt érdeklődő kollégák figyelmét felhívtam a, arra, hogy az umbriai látogatással kapcsolatosan hogyan jártunk el. Én eltanácsoltam őket attól, hogy elutazzanak. Most fontos, hogy egy közös eljárást alakítsunk ki, Poédo kollégával semmi gondom nincsen egyébként, ismerem a költségvetési szakbizottságból. A néppárt koordinátoraként nagyon kompetens módon végzi a munkáját, és hogyha azt mondjuk, hogy most kivételt teszünk, akkor én a frakciómat biztatnám arra, hogy adott esetben támogassa ezt, de fontos mindenképpen, hogy egy általános megoldást találjunk az ilyen jellegű kérdésekre, vagy azt mondjuk, hogy csak a tagok és póttagok vehetnek részt, vagy pedig azt mondjuk, hogy mások is elutazhatnak, hát akkor viszont én is tudnék javasolni néhány embert, aki szívesen részt vezne az utazáson. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nem tudom, hogy a múltbéli tapasztalatok milyenek. Én a formális szabályok mentén orientálódtam, és azt hiszem senkinek nem tagadhatjuk meg, hogy részt vegyen az utazáson. Talán a különböző frakciók kellene, hogy megbeszéljék ezt egymás között. Én így értelmeztem azt is, amit ön most mondott. Greszle kolléganő. Tehát Gáriga kolléga nemrégiben még póttag volt, és a spanyol delegációval tisztázni fogjuk mielőbb, hogy továbbra is póttag-e, avagy sem. Én azért nem tematizáltam ezt a dolgot, mert nemrégiben még póttag volt. Világos, hogy eddig csak a póttagok és a teljes jogú tagok utat, utazhattak el. Hogyha visszatérne a szakbizottsághoz, akkor kérném, hogy vehessen részt az utazáson, hogyha nem, akkor viszont ne utazzon el. Talán ebben megállapodhatnánk. Az ügynökséggel kapcsolatosan nem figyeltem oda. Melyik ügynökségről van szó? A belső piaci harmonizációs ügynökségről van szó illetve hivatalról, és a delegáltakat egy megbeszélésre meghívják az utazás alkalmával. Két dolgot jegyeznék meg ezzel kapcsolatosan, mondja Gressler asszony. A költségvetésből a hivatal nem kap pénzeket, ezért nem tartozik feltétlenül az illetékességünkbe, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz pont. Az OHIM egy olyan ügynökség, amely esetében 400 millió eurós költségvetésről beszélünk, és ezt a saját bevételeiből finanszírozza, és senki sem férhet hozzá ehhez a pénzhez, mert a belső grémiumain keresztül költi el a pénzt az okim. Viszonylag jól felszerelt irodát nyitott Brüsszelben, majdnem luxus kategóriába illő irodát. Én azt gondolom érdemes megnézni, hogy hogyan működik ez a hivatal, illetve ügynökség, de nem tudom, hogy ez földrajzilag megoldható-e, nem tudom, milyen messze van az eredeti célpontunktól, de ez a hivatal valóban szálka a szemünkben. Fontos tehát, hogy mielőbb megbeszéljük a dolgokat ezzel az ügynökséggel, de fontos ezt elő is készíteni. Köszönöm. Okay, also die Frage, ob wir Ohim besuchen können, ist, ge ist geklärt worden. Das sind 100 kérdést, akkor gyakorlatilag tisztázzuk, hogy <clears throat> meglátogatjátok a Honvéd 160 eh, kilométerre van szövéd eh, a rövid határidő, ezért eh, hívtuk az érintetteket. Nem tudom, hogy mennyire jó ötlet, de van még valaki szót kér, köszönöm. Grigez úr, én már nem pottag. Kajek kollégát javaslom és talán olyan helyek, mint Margarika utazhatnának. Vannak még valenciaiak is, akik hazai pályán mozognának ott. Ami az ügynökséget illeti, mint ahogy ezt tudjuk, ez egy autonóm ügynökség, és önfinanszírozó jellegű. Én ugyan nem jártam ott, de a lényeg mégiscsak az, hogy az ügynökség eh, keres meg bennünket, és ezáltal nem tudjuk mi megvizsgálni azokat a projekteket, amik miatt a, a bíróság eh, aggodalmát eh, fejezte ki. Érdemben, érdemes lesz megvizsgálni, ezt a kérdést. A, a Alicante kormányzat elképzelésem szerint akkor találkozunk velünk, és egy ilyen tényfeltáró bizottság találkozik ott a számvevőszétékkel, és megvizsgáljuk ennek az önfinanszírozásnak a kérdését. A kérdés az, hogy hogyan szervezzük meg ezt a munkát, és hogyan végezzük a munkánkat hatékonyan. Amennyiben a kollégák Valencia eh, béli kollégák is el tudnának jönni velünk, az kiváló lenne tulajdonképpen. Nekünk csak ki kell választanunk azt a projektet, amire különösen odafigyelni. Nagyon köszönöm. Kressler asszony. Van egy másik hivatal Spanyolországban, a nevét pontosan nem tudom idézni, de Körülbelül 40-45 tagja van, és rengeteg vezetőtestülete, igazgatósága, és ez egy rossz példát mutat minden ügynökségnek a megalakításáról külön törvény szól. Úgy ítélem meg, hogy bár ez az első alkalom, mióta, hogy Spanyolországban látunk, mióta én tag vagyok, de érdemes lenne más ügynökséget is meglátogatni és beszélni velük. Az biztos, hogy az OHIM ügyével feltétlenül foglalkozni kell. Ennyi, még két észrevétel. Tudomásom szerint más bizottságok jogalapja tekintetében úgy működnek, hogy azok a tagok, amelyek nem tagjai a az adott bizottságnak, ám az adott országból származnak, amelyek kapcsolatban vizsgálódnak, azok jogosultak, hogy részt vegyenek egy ilyen látogatáson. Úgyhogy talán Gressler Geriga Polédóval kapcsolatban ennek egyében kívánt hozzászólni. A második észrevételem maga a programhoz kapcsolódik. Hát elég rövid idő áll rendelkezésre, és aznap még vonattal Madridba is vissza kell utaznunk. Nem tudom, hogy belefér-e még abban a napban, hogy más ügynökségekkel is találkozunk. Ha tényleg ezt szeretnék, akkor tessék a titkársággal egyeztetni. Ezzel a kérdésen is még ketten kérnek szót. Én úgy értettem, hogy az OHIM Madridban találkozik a delegációval. És ennek is megvan az oka, nevezetesen az, hogy nem lehet Alicante-ba leutazni, ahogy ezt Kressley azt mondta a, a brüsszeli találkozókval kapcsolatban, Hát az lenne a legegyszerűbb, hogyha ők, jönnék, ők jönnének el ide. De hát most már van egy programunk, megvitattuk. És hát gyakorlatilag ez a korábbi bizottsági munkára vezet vissza, hogy mik a prioritásaink, és elmondtuk, hogy miért akarunk mi elmenni Spanyolországba. Úgyhogy arra kérem a kollégákat, hogy ne próbáljanak még többet bele gyömiszkölni ebbe az egyébként is sűrű programba, mert csak bonyolítja a dolog szervezését. Hát nehogy már szegény titkárságnak mindent újra kellene szervezni, én csak ennyit akartam most mondani, köszönöm. És ez egy nagyon érdekes program, és szeretném megköszönni a titkárságnak azt, hogy ezt a rengeteg előkészítő munkát elvégezte Arti. Köszönöm, elnök úr. Néhány észrevétel először is tegyük egyértelművé, Spanyolországot látogatjuk meg. És ennek részeként Valenciába, Castilla Manciába és Andalusiába és ellátogatunk. Nem, nem csak Valenciába látogatunk el. Volt már előkészítő meg, megbeszélés ebben a témában, és senkinek nem volt kifogása azzal kapcsolat, ezzel a javaslattal kapcsolatban. Azaz, hogy meglátogassuk az ügynökséget. Azt persze tisztázni kell, hogy most akkor Madridban találkozunk-e velük, vagy sem. Az nagyon helyén való, hogy ilyen látogatásokat teszünk. Hát majd aztán kiderül, hogy milyen szemédomra személydomra találunk, ez majd Valenciában kiderül. Mászajál a kollega észrevételvel kapcsolatban úgy gondolom, hogy valóban örvendetes olyan dolgok, olyan dolgokat is látni, amelyeket amik jól működnek, mások, másokat is hasznos látni, amik nem olyan jól működő, működnek, abból is lehet tanulni. Spanyolország esetében, Andalu, Andalusziában és Castella Manchában igen összetett helyzettel számolhatunk, ez mondjuk jogos észrevétel volt. Igen, köszönöm szépen ezeket az észrevételeket. Igen, teljesen jogos az észrevétel, hogy itt a tagállamunkat, Spanyolországot látogatjuk meg egész pontosan, és nem szeretném kihagyni azt a lehetőséget, hogy ezúton megköszönhessem meg a bizottságnak, melynek a vezetője, Mariotti itt van velünk, remélem jól ejtettem a nevét. Köszönöm a munkáját, és meg is adom a szót. Talán egy rövid tájékoztatót szeretne adni arról, hogy milyen programot készítettek számunkra előtt. Még egyszer köszönöm önnek és a kollégáinak is a szíves támogatásukat. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is. Először is elkészítettük a háttéranyagot, ami a tőlünk telhető legátfogóbbra sikerült. A látogatás során meg annyi lehetőségük lesz arra, hogy az alapok végrehajtásának kérdéseit Spanyolország egészére vonatkozóan tárgyalják, átrágják. Ha megengedik, akkor egy pár általános megjegyzést tennék azzal kap, kapcsolatban, hogy milyen anyagokat készítettünk az önök számára. Rögtön emlékeztetem önöket, hogy Spanyolország az uniós források első számú kedvezményezetje 89 óta 170 milliárd euróról beszélünk. 1989 óta. Uh, something like 4 to 5 billion 4-5 milliárd kifizetésről beszélünk évente. Fontos, hogy a pénzügyminisztérium központilag kezeli az uniós pénzeket, ugyanakkor a végrehajtási feladatokat 145 közvetítő szerv, regionális ügynökség, eh, kormányzati szerv kapja, tehát ezek decentralizáltak. A múltban, az előző időszakban igen komoly hiányosságokat tapasztaltunk Spanyolországban főként a közbeszerzések terén, mert a közbeszerzési törvény például nem felelt meg az uniós jogszabályok elvárásainak, ugyanakkor a hiba kockázat a pénzügyi tranzakciókra vetítve a jelenlegi időszakban jelentősen csökkent, ami nem jelenti azt, hogy ne lennének továbbra is problémák, ezért van az, hogy az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság eh, továbbra is felhívják a figyelmet a hiányosságokra, annak ellenére, hogy az általános helyzet jelentősen javult. A Nemzeti Számvevő szerv, Számvevőszék jelzi a legtöbb problémát, amelyre aztán, amelynek aztán a végére is járnak. Az Európai Bizottság tett bizonyos lépéseket, például a kivizetések felfüggesztése minden évben több alkalommal előfordul. E, tavaly 13 közvetítő szervről volt szó, közreműködő szerv, törekvés ebben az évben 9, illetve 2011-ben 9 ilyen eh, eh, szervel volt dolguk, de ezek nem mindig rendszerszerű hiányosságok, hanem inkább elszigetelt hibák, amelyek a rendszer egészére nincsenek kihatással. Több olyan eh, follow-up audit elvégzésére került sor az Európai Bizottság által, illetve koordinációs ülésekre, amelyeknek célja az, hogy ezeket a hibákat, hiányosságokat kijavítsák. Ennek eredményeképpen erre részben kifizetésekre sor került, nem arról van szó, hogy teljesen állítottuk volna ezeket a kifizetéseket, nem. Ezen fellépések eredményeképpen minden évben a kifizetések terén egyre inkább bízhatunk abban, hogy jó helyre kerülnek a pénzek. Ezt egyébként az ellenőrzések is megerősítik. Három régióval foglalkozott az audit, az ellenőrzés. Miért ezzel a hárommal? Azért, mert az Európai Szemvevőszék úgy vélte, hogy itt a leggyakoribbak a hibák. A szabálytalanságok korrektív intézkedésekre került sor, javult a helyzet. Még egyszer mondom, nem oldódott meg minden probléma, de javult a helyzet. Uh, just uh, one, one final point. Végezetül még annyit szeretnék elmondani, hogy a programtervezetben uh, szerepel egy uh, pénzügyminisztériummal folytatott megbeszélés is, amely az uniós alapok végrehajtásának vezető szerve, talán ez lesz a legjobb lehetőség arra, hogy kérdéseket tegyenek fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezelik a pénzeket. A harmadik napon a szemvőszékkel is találkoznak, hiszen van egy központi spanyol szemvőszék, persze regionális irodákkal, és ez egy újabb lehetőség lesz arra, hogy kérdéseket szegezzenek nekik, hogyan működnek, hogyan ellenőrz, ellenőrzik az uniós pénzek elköltését, illetve a, a felfedezett hibákat, szabálytalanságokat hogyan kívánják orvosolni. Ez tehát csak egy rövid áttekintő a program tervezettel kapcsolatban. Köszönöm. Thank you very, thank you very much. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Ez jól mutatja, hogy miért választottuk úgy látom, hogy többen kértek szót, Ayala Sanders asszony természetesen nem tudja magából folytani velős gondolatait. Köszönöm, elnök úr! Én is köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének a tájékoztatást a programtervezetünkkel kapcsolatban. A közbeszerzéssel és a pályázatokkal kapcsolatban Kérdésem, milyen szinten hozzák ezeket a döntéseket, helyi, regionális vagy központi szinten? illetve az Európai Bizottság ezen szerződések odaítélésének terén milyen javulást lát. Milyen szintről beszélünk, mely szinten keresendők a problémák? Kollégin Kressler, Köszönöm szépen, még egy hozzászólásunk van Gressle kolléganő részére parancsoljon. A Lákvile vita során szintén velünk volt az úr, és hogyha összehasonlítjuk Olaszországot és Spanyolországot, akkor a kettő nagymértékben összefügg és nagyon hasonló, hiszen a struktúrális alapok felhasználásával kapcsolatosan szabálytalanságokat tapasztaltak mindkét országban, sőt, vezetők a listán. Spanyolországban még inkább, mint Olaszországban, de azt gondolom, ezen érdemes elgondolkodni. Örülök, hogy javult a helyzet állítólag, de mióta javult, mikortól kezdve, és mi javult pontosan? Továbbra is azt látjuk, hogy magasak a hibaarányok, tíz éve tapasztaljuk ezt, és jó lenne, hogyha a tanács végre állást foglalna ezzel kapcsolatosan. Jó lenne tudni, hogy hol történt javulás valójában, és hogy a bizottság miért tűri mindezt tíz évvel. Köszönöm szépen, esetleg szeretne még valaki hozzászólni? Úgy tűnik, nem? Májrát úr? Kérném, válaszolja meg a feltett kérdéseket. Köszönöm. Well, um, Nos. If I may on the, uh... Hát ha megengedik, akkor az közbeszerzések kapcsán átadom a szót a kollégámnak, aki maga is ellenőr, ő akkor elmondja, hogy mi is a helyzet a közbeszerzések területén. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy röviden beszámolhassak arról, hogy mit találtunk Spanyolországban és mennyiben változott a helyzet. Mert 2005-ben hiányosságokat eh, állapítottunk meg. 2006-ban egy intézkedési terv indult. Arra kértük a spanyol hatóságokat, hogy az ellenőrzés hatékonyságát eh, és az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket eh, javítsák. Ez azt eredményezte, hogy a szerződéseket módosították, és a bizottságnak is kiegészítéseket tettek, amely a közbeszerzéseknél a kiválasztás és a szerződéskötés feltételeit pontosították. Spanyolország 2007-ben és 2008-ban ültette át a gyakorlatba ezeket az intézkedéseket, illetve 2009-ben a spanyolok 2,5 milliárd euró értékű önkiegészítést, önkiigazítást eszközöltek, azt követően, hogy valamennyi szerződést felülvizsgálták. Spanyolország törvényi módosításokat is eszközöl annak érdekében, hogy világosabbá tegye a helyzetet a kiegészítő feladatokkal, munkákkal kapcsolatban. És 2007-2013-as időszak kapcsán a jogosultsági szabályokat megváltoztatták, illetve a szerződés módosítás felvét, feltételeit. Gyakorlatilag mióta ez megtörtént, nem találkoztunk szabálytalansággal a szerződések módosítása okán. Azon szerződéseket, amelyeket ezt megelőzően kötöttek, azokat pedig már megvalósították. Valamennyi típusú szerződést megvizsgáltuk. A szerződés kötő hatóság szerződő, birtokában lévő szerződésekről beszélünk, a kifizetésekről a kedvezményezettek felé, és, és azon problémákat, amelyeket akár melyik típusú szerződés kapcsán találtunk, igyekeztek kijavítani. Köszönöm szépen. Köszönöm még egyszer. A Kressley asszony kérdéseivel kapcsolatban még annyit hagyd tegyek hozzá. Nagyon nehéz Olaszországot és Spanyolországot összehasonlítani, hiszen más-más rendszerben működnek. Kétségtelen, hogy az Európai Számvevőszék ellenőrzései eh, során, illetve jelentéseiben Olaszország és Spanyolország gyakorta megjelennek, annál is inkább, mert az egyik legnagyobb eh, kedvezményezettekről eh, beszélünk és itt is állapították meg a jelentős hiányosságokat. Spanyolországot illetően láthatjuk, hogy javult a helyzet, és Spanyolországban működik egy független számvevő szék, és éppen ezért az intézkedések, amelyeket meghoz a Nemzeti Számvevőszék, illetve a közvetítő szervezet, ezek biztosítják azt, hogy az intézkedéseket megfelelő formában hozzák meg, mielőtt még a rendszer egészéről mondjuk pozitív véleményt lehetne mondani. Vannak különbségek és ezért látjuk a kedvező előlépéket. És mindazon kedvező fejlemények, amelyeket, amelyekről a Nemzeti Független Számvevőszék beszámolt, ezen eredményekre alapulnak. Nagyon köszönöm. hogy ezt megköszönhetjük és le is zárhatjuk ezt a témát és várjuk, hogy a Spanyolországi Tényfeltáró Bizottság munkájára, illetve látogatására sor kerülhessen. Köszönöm, ezzel lezárjuk ezt a napirendi pontunkat, kijöjjön a következő. Ez pedig egy különleges jelentés a költségvetési mentesítés témájában. Márta Andreasnak adom meg a szót, aki a külön jelentésről beszámol. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a jelentésnek az a címe, hogy vajon elősegítették az Európai Unió intézkedései, hogy a halászfották kapacitása a rendelkezésre álló halászati lehetőséghez igazodjon. Az egyszerű válasz az, hogy nem, nem járultak hozzá a cél megvalósításához. Az, az Európai Számvevőszék egy olyan jelentést hozott nyilvánosságra, amely ezeket az intézkedéseket számos szempontból kritikusnak találjak. Az kitűzött célok megvalósítására nem került sor. A 1 millió tonn és val csökkent, ugye a halálomány, és mintegy százezer munkahelyet veszítettünk el, és 2002 óta ö, számolatlanul ö, mentek el a, a pénzek. És 2011-es mentesítési eljárás kapcsán milyen tényeket állapíthatunk meg. Először is a bizottság nem tudta a halászati kapacitásokat megfelelően meghatározni, és ezeket a kapacitásokat méltóan elosztani. A halászati jogok területén ugyancsak ezt láthatjuk harmadsorban. A hatékony nincs kiválasztási, világos kiválasztási kategóriája a halászati eszközökre, halászhajókra illetve a hajók, a flották nyilvántartásának a rendszere sem napra kész. Ezt mind az Európai Számvevőszék állapította meg. Én azonban ennél tovább mennék. Én a bizottság halászati politikáját, mint olyan egészében véve nem hagynám jóvá. És azt javasolnám, hogy ezt a közös halászati politikát tessék megszüntetni, felszámolni, mert nem jelent hozzáadott értéket, és ennek a megvalósítását tagállami szintre kellene hagyni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Andrázen kolléganőnek, megnyitjuk a vitát, utána pedig megkapja szót Lázaros Lázáró is, aki a számbevőszéktől érkezett hozzánk. Adott esetben, hogyha kérdések merülnek fel, akkor a bizottság képviselő is szót kap majd. Először is Ivanova kolléganő kapja meg a szót, parancsoljon. Thank you, Mr. Chair. In fact, uh, I... Köszönöm. Elnök úr, Fianer úr nevében szeretnék hozzászólni, aki ma nem lehet itt. És szeretett volna köszöntet mondani Andrészen asszonynak a, a kiváló jelentésért, illetve a szemvőszék által nyitott érdekes információért is szeretett volna köszöntet mondani. Köszönjük, Ivanova asszony. Geyer, Geyer kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen, én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és a számvevőszéknek is. Egy nagyon kritikus, illetve kritikus hangnemű dossziéról van szó, és joggal. Joggal vagyunk, ütünk meg bíráló hangnemet, hogyha az EU közös halászati politikájáról van szó. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy a számvevőszék több helyütt is jelezte, hogy ezt az eszközt értékesebbé kell tennünk a közösség számára, és mivel jelen pillanatban zajlik a közös halászati politika reformja, elérkezett az ideje is annak, hogy foglalkozzunk ezzel. Ilyen értelemben a számbevőszék jelentése, illetve külön jelentése nem csak önmagában véve értékes, hanem azért is értékes, mert pont ebben a pillanatban érkezett, most tudjuk hogy ugyanis az eszközöket hatékonyabbá tenni. Árnyék jelentéstevőként sok mindennel egyetértek, amit a számbevőszék mond, de a jelentéstevővel nem értek egyet abban, hogy ismét csak a nemzetállami hatáskörbe kellene utalnunk ezeket a kérdéseket. Az illetékes szakbizottságban igen fájdalmas döntések születnek mindig az egyes halászati kvótákról, illetve arról, hogy ez milyen következményekkel jár az egyes nemzeti halászati ágazatok számára. Azok, akik környezetvédelmi kérdésekkel foglalkoznak, mindig másként látják ezt a dolgot, mint azok, akik olyan régióból érkeztek, ahol halászattal foglalkoznak. Ez egyfajta feszültség, de hát ez, ezt valahogy kezelnünk kell. És az utolsó eszköz, ami megoldhatná a konfliktust, véleményem szerint az, hogy visszautaljuk tagállami hatáskörbe a halászat kérdését, hiszen akkor a különböző flottákat képítik mindenütt, és aztán kifogják az összes halat a tengerekből. Lehet, hogy ez átmenetileg stimulálja az ágazatot, de a fenntarthatóságot itt elfelejthetjük ebben az esetben, és azt hiszem nem cél, hogy kiürüljenek a tengereink. Sem gazdasági, sem környezeti értelemben nem jogos ez, illetve nem érvelhetünk emellett, és a fenntarthatóság jegyében meg végképp nem állna ez a gyakorlat. Tehát az én frakcióm egy ilyen javaslatot, hogy renacionalizáljuk a halászatot, mindenképpen elutasítaná. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Megkaptuk a módosítókat, elkészült a jelentés is. Eljött szeretném a számbevőszék képviselőjének megadni a szót, hogy esetleg foglaljon állást a felvetett kérdésekkel kapcsolatosan Lezaró úr, hogyha szeretne felszólalni, akkor itt a lehetőség. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A február 9-i eh, előadásom, mondandómon túl igazából semmi újat nem tudok eh, már hozzátenni. Igazából most kérdésekre válaszolnék. Még annyit elmondanék, hogy az európai számvevőszék feladata az, hogy a jogalkotói testületek számára felhívja a figyelmet, amelyek az Európai Unió költségvetésének a megvalósítása kapcsán jelennek meg, és ennek okán örülök, hogy azokat a problémákat, amelyeket a bizonyítékon alapuló auditálás során leszűrtünk, ajánlások, amiket megfogalmaztunk, ezeknek vannak követ, következményei. Az nem a mi kompetenciánk, hogy politikai javaslatokat tegyünk, azonban nagyon örülünk annak, hogy a munkánk révén önök tisztába kerülnek olyan problémákkal, amelyek léteznek, és aztán megtalálják a megoldást, hogy hogyan oldják meg ezeket a problémákat. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen Lezaró úrnak. A számbevőszék felhívta a parlament figyelmét erre a fontos kérdésre, és arra, hogy valóban hatalmas összegekről van szó. A kérdés, hogy melyek a megfelelő politikai következmények, vagy következtetések, amelyeket le kell vonni ebből a külön jelentésből. Nem tudom, hogy a bizottság részéről ki van jelen. Hogyha bemutatkozna esetleg röviden, mert a főtitkárság nem tudta megmondani, hogy hogy hívják önt. Tehát a bizottság képviselőjének adnám meg a szót. Oui, merci, monsieur le président. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Dominique Levier. Köszönöm, Dominique Levier vagyok. Több mint 20 éve dolgozom az Európai Bizottság illetékes igazgatóságánál. Azt a megbizatást kaptam, hogy a reformot kövessem figyelemmel, illetve az Európai Parlamenttel, azon belül is a Halászati Bizottsággal fenntartott kapcsolatokért vagyok felelős. Lássuk tehát magát ezt a kérdést. Először is köszönöm a lehetőséget, hogy reagáljunk a felvetésekre. Rövid, svelős választ kívánok adni a négy felvetésre, amelyet a 12 pontban, cikkben, illetve a 13. pontban felvetett az előadó asszony, a számbőszék megjegyzései, illetve a halászati politika újra tagállami szintre vitelére utalnak. Megengedik, akkor fordított sorrendben látnék neki. Kezdeném tehát az első ajánlással, miszerint a flotta nyilvántartás napra készítételével kapcsolatban. Hát ez gyors és könnyű, vég, ezt gyors és könnyű végrehajtani. Rámutatnék, hogy a nyilvántartás napra készítétele az Európai Bizottság kezében van, hogyha nem megfelelően hagyják végre a programot a halászati e, alapból, akkor e, egész egyszerűen a fizetések felfüggesztése várható. A flotta modernizáció tekintetében felmerül az ability to catch fish, azaz a, a, e, a új halászhajók halászati eh, képességének eh, a kérdése, tehát hogy ki tudják emelni a halat a vízből. Ezt a pontot eh, több tagállam is félre értelmezte, tévesen értelmezte. Erre sajnálatos módon nem derült fény időben. A szemvőszék egyébként helyesen rámutatott arra, illetve javasolta azt, hogy az Európai Bizottság egy cselekvési programot fogadjon el. Egy jogilag elfogadható értelmezést adtunk ki arról, hogy mi a hatékonyság, mi a halászati hatékonyság. Ez nem csak kapacitás kérdése ugyanis, illetve ezt követően azt kellett vizsgálnunk, hogy a tagállamokban elfogadott projektek megfelelnek-e annak a feltételnek, hogy a halászati kapacitás növelésével ne járjanak. Tehát, hogy hatékonyabbak, de nem fognak ki több halat. Emellett célunk volt egy önállandó mechanizmus bevezetése, amely biztosítja, hogy a jövőben minden projekt megfelel ezeknek a követelményeknek, ezt fokozatosan tudjuk bevezetni, nem zárult le, kolosszális méretű munkáról van szó, egy vizsgálatok projektek ezréről van szó, ez ezzel járó adminisztratív költségeket sem szabad itt elfeledni egy pillanatra sem. A halászati jogok eh, átadása, transfere, illetve a modernizáció a következő kérdés, amiről beszélnünk kell. Ez már hosszabb távú kérdés, amely eh, a javaslatokkal összefügg, azzal a javaslattal, hogy egy új alap álljon fel, egy tenger és halászati politikai alap. Az alap elképzelés az, hogy a hajó modernizációs, a flotta modernizációs programok valóban azt szolgálják, hogy fenntarthatóbb, biztonságosabbá váljon az európai halászat. Ne felejtsük ugyanis el, hogy a halásznak lenni Európában az egyik legveszélyesebb mesterség a mortalitás és morbiditás, azaz a halálozási arány e, elképesztően e, magas. Fontos, hogy e, a munkakörülmények folyamatosan javuljanak, biztonságosabbá váljon a halászati munka, és fenntarthatóvá váljon maga a halászat. Következő prioritás a halászati kapacitás csökkentése. Tehát üzenetéren nem voltunk olyan eh, hatékonyak, mint eh, ahogy lehettünk volna. Javaslatunk az, hogy eh, a halászati kapacitás bővítésre uniós pénzeket ne lehessen felhasználni, amely egyébként a szemvőszék ajánlásainak is teljes mértékben megfelel. Az európai parlament munkájának végeredménye nagyrészt befolyásolja majd a mi javaslatainkat is. Az Andreasen jelentés 13-as bekezdésével foglalkoznék. Ebben ugyanis a halászati politika újra nemzeti hatáskörbe való utalását javasolja. Nos, ezzel kapcsolatban két megjegyzésem lenne. A számövőszék eh, kifogásai a halászati politika egy részét illetik kritikával, amely a amely egy jobban nagyon sok mindent, tehát ez a halászati alap eh, rengeteg más célt is szolgál, közösségi szociális támogatása a halászok számára, modernizáció és így tovább. A, az Európai Halászati Alap egy jelentős része, kevesebb mint 30 százalék fordítandó erre a célra. Ezen 30% százalék egy részére vonatkoznak a szemvőszéki kifogások, és olyan hiányosságokra mutat rá, amelyre a reform javaslataink kitérnek. A szemvőszék nem azt javasolja, hogy az halászati alapot szüntessük meg, zárjuk be, de egyáltalán nem erről van szó, sőt, más struktúrális alapok esetében is vannak problémák, és ez nem vezet automatikusan ahhoz, hogy azt eh, javasoljuk, hogy a szociális alapot vagy regionális alapot szüntessük meg. A program egy részével kapcsolatban merültek fel tehát problémák, amelyekből azt levonni következtetésként, hogy a az alap eh, egésze szükségtelen, az eh, szerintem egyáltalán nem logikus következtetés, hiszen itt van például a feldolgozóipar modernizálása, területi támogatása, halászatból, eh, csak halászatból élő közösségek számára annak érdekében, hogy az előttük álló kívásokra felkészüljenek ezek a közösségek, hogy gazdaságilag és, és szociálisan fenntartóvá váljanak. Hogy ha így járnánk el, tehát az egész halászati alapot megszüntetnénk, csak ezen kifogások, hiányosságok miatt, akkor gyakorlatilag a fürdővízzel együtt kidobnánk a gyereket is, és pont visszafelesülne el az egész intézkedés. Éppen ezért fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a közösségi halászati politika újra nemzeti szintre történő utalása eh, tovább rontaná a helyzetet, sőt, jelentősen romlana a helyzet, például a kapacitás növelés esetében egyáltalán nem biztos, hogy nem fordul meg a trend. Köszönöm. Oui, merci beaucoup au représentant de, de la Commission européenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak. Úgy gondolom fontos szem előtt tartanunk, hogy mindenek előtt arról van szó, hogy az adófizetők pénzét hatékonyan és eredményesen költsük el. Ez a legfontosabb célkitűzésünk. Ami a politikai célkitűzéseket illeti, a frakciók között nézeteltérések uralkodnak, ez világos, és a bizottság világosan elmondta, hogy bizonyos politikák esetében igenis van értelme közösségivé tenni azokat. Ugye ez képezi az alapját az európai parlamenti döntéseknek, de vannak olyan kollégák, akik másként látják a dolgot. Számunkra az a fontos, hogy a számbevőszék javaslatai azt eredményezzék, hogy eredményesebben, hatékonyabban költsük el a pénzeket, és a bizottság ezeket a javaslatokat felkarolja, és közösen a tagállamokkal azon dolgozzon, hogy a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat a lehető leggyorsabban megszüntessük. Azt hiszem minden érdekelt fél érdekeit szolgálja. Ez Andreasen asszony kap jelentéstevőként még egyszer szót parancsoljon. Well, Basically, I would... Köszönöm szépen, elnök úr. Gyakorlatilag két észrevételre térnek vissza, amit Geyer kolléga tett. Azt mondja, hogy ellenzi azt, hogy újra nemzeti hatáskörbe kerüljön ez a kérdéskör, ugyanis lehetővé tenni azt, hogy a, hogy a flották tovább bővüljenek, és gyakorlatilag minden harra vadászanak a, a, az óceánban. Hát kérem, hát most is így van. Minden, minden halra halászunk, ha fogalmazhatok így. Úgyhogy a nemzeti hatáskörbe utalás, ez nem okozna változást. És a tagállamok, a közös európai halászati politika keretében már így is alkalmaztak nemzeti részt. Nem értem, hogy miért támogatni egy olyan változtatást, ami nem működik. Ő azt mondja, hogy az európai halászati politikának vannak hiányosságai, amely az európai halászati politikán belül 30%-ot tesz ki, és a számvevőszék nem mondja azt, hogy ettől meg kéne szabadulni és itt vannak nagyon komoly számok, amikkel foglalkoznunk kell, és már elhangzott, hogy a, hogy a a, a halálománynak 90%-át túlhalásszák. Gyakorlatilag százezer munkahelyet veszítettünk el, és ezek a számok nagyon elgondolkodtatóak, és ezen a alapján mondom azt, hogy ezért kéne ettől a politikától megválnunk, és a, a költségvetési jóváhagyás mindig visszafelé tekint, nem jövőbe tekint. És úgy gondolom, hogy az új halászati politika kíván, kínál -e nekünk megoldást. Mert most mi visszafelé nézünk, <clears throat> hogyan reagáltunk arra. És nem az ígéretekre vagyunk kíváncsiak, hanem a, a tényekre. Nagyon köszönöm. Szerintem lezárhatjuk ezt a pontot. Ezzel gyakorlatilag a délelőtti programunk. Végére értünk délután egy meghallgatásra kerül sor. Ez pedig a számvevőszék jövőbeni munkájára vonatkozik. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak velünk. Ezzel most felfüggesztem az ülést, és három órakor folytatjuk. Nagyon köszönöm.